So, wir freuen uns natürlich, dass Wim Természetesen nagyon örülünk annak, hogy Wim van der Kamp újra egészséges, itt van nálunk, üdvözöljük szívből, úgyhogy kezdjük, jó? Üdvözlöm Önöket szívből az eheti ülésünkön. A napi rendet elfogadhatjuk, hogyha ugye nincsen semmi kifogás ellene, úgy látom nincs. A jegyzőkönyv jóváhatása, hogyha ezzel kapcsolatban sincsen semmi ellenállás, akkor a a február 15 16 ét is el tudjuk fogadni, itt sem. Akkor nézzük az első napi rendi pontunkat. Az EASA javaslat előterjesztése. Bizonyára emlékeznek arra, hogy Bulc biztos asszony múlt év decemberében itt bemutatta a légügyi csomagot. Időközben kineveztük az előadót, és úgy gondolom, hogy most megfelelő, hogyha a csomag különböző részleteit megtárgyaljuk. Először is tehát megadom a szót Cornelius úrnak a DJ Move-tól. 10-15 percre adom meg a szót, ezt követően pedig az előadónk Marinescu úr ugyancsak lehetőséget kap. Nem, nem, most még nem, te még nem, majd Cornelius úr után. Cornelius úr, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és bemutathatom a bizottsági javaslatát, amely a polgári légi közlekedés biztonságára vonatkozó új csomag. Van néhány ábrám, úgyhogy ez azt jelenti, hogy akkor miért is van szükség erre a csomagra. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos, hogyha aktualizáljuk a meglévő jogalkotási keretet, amit igen sikeresen a múlt 10-15 évben már átdolgoztak. Az EU légiközlekedés biztonsági kereteket így tudjuk a következő 10-15 év kihívásaihoz igazítani. És így tudunk megfelelő helyzetbe kerülni ahhoz, hogy a jövőben is biztonságos környezeti értelemben barát légi közlekedést biztosíthassunk a nagy közönség számára. A javaslat megfelel a bizottság prioritásainak, megfelel annak a programnak, amivel növekedést, munkahelyeket akarunk erősíteni, és a belső piacot mélyíteni, hogy az tisztességesebb legyen, erősítsük a légiközlekedési ágazat ipari alapját, és mivel ez egy globális nemzetközi ágazat, célunk az is, hogy az EU szerepét globális szereplőként erősítsük a biztonsági javaslat révén is. Az alkalmazott alapelveink a következők. Nem akartuk először is azt, hogy a rendszert forradalmian megváltoztassuk, inkább egy fejlesztést akartunk. Konszolidálni kívánjuk mindazt, amire, amik az elmúlt évek alatt a jelenlegi jogszabályi rendszerben, vagy szabályozói rendszerben kialakultak, például az EASA feladata, csak hogy egy dolgot említsek. A másik elv, amit követtünk, az az volt, hogy a jogszabály arányosabb legyen. Egyszerűsíthessük, ahol lehet, például azzal, hogy arra összpontosítunk, hogy hol vannak a kockázatok, prioritási sorrendet alacsunk fel, és azt a megközelítés és a teljesítmény eredmény alapú megközelítést, nem pedig a leírót részesítsük elényben. Egy másik elv az áttekintésben az volt, hogy az egyetlen európai, az egységes európai rendszer szempontját erősítsük, amelyet minden szereplő nemzeti és tagállami szinten egyaránt alkalmazhat. A különböző intézkedések közti interdependencia is fontos, környezet, biztonság, eh, stb. összefüggései. Rugalmasságot kívántunk felvenni, többet, mint korábban volt, azért, hogy a jövőbeni fejleménye piaci és technológiai változásokhoz igazodni tudjunk. Megpróbáltuk természetesen a jogszabályt a lehető legnagyobb mértékben technológia semleges és innováció barát módon kialakítani. Mindenek előtt nézzük akkor azt, hogy hogyan tudjuk a meglévő forrásokat jobban felhasználni. Az egyik elem, amelyet beemeltünk, az az, hogy legyen egy eszköztárunk a különböző források összegyűjtésére és megoldására az egységes rendszer részeként. Osszuk meg a nemzeti légügyi hatóságok forrásait, illetve hogy ők egymás között, illetve az, az EASA és a nemzeti hatóságok egymás között ezt az úgynevezett európai légiforgalmi légügyi inspektorok, felügyelők révén próbáljuk megtenni, annak érdekében, hogy a biztonsági felügyeleti rendszer tulajdonképpen ezen a rendszeren keresztül, a, a központi szervezet lokációján, helyszínén keresztül történhessen. Felügyeleti mechanizmusokat is tervezünk vészhelyzetekre, azért mert az egész európai rendszer a leggyengébb pontjától függ, éppen ezért ott kell mindig tudni lépni, ahol nem kielégítő körülmények vannak. Ez, meg kell nézni, hogy milyen európai választ tudunk ezekre adni. Különösen tehát ez volt az oka annak, hogy a vízhelyzetekre vonatkozó felügyeleti mechanizmus kialakítottuk a tagállamok számára is. Harmadik elem a jobb forrás felhasználat címpontja alatt az az, hogy egy információ tárat alkossunk ki a felügyelet számára releváns információkból. Úgy véljük, hogy az EASA és a tagállamok között tulajdonképpen széttöredezett formában léteznek csak az információk, és ez gátolta az eddigi munkát. Ezzel az új tárral az aeromedikai, tehát a légügyi gyógyszerészeti adatokat is egyebek között sokkal hatékonyabban tudjuk felhasználni, hiszen ez nagyon aktuális téma is volt az elmúlt időszakban. Ezen kívül már volt lehetőség arra, hogy úgynevezett minősített entitások részt vegyenek a felügyeleti rendszerben. Ehhez most jobb, világosabb, szélesebb kereteket biztosítunk. Reflektáltunk ezen kívül arra, hogy milyen hatósági követelmények vannak tagállamok és az EASA vonatkozásában az alaprendeletben eh, eh, is, és közös keretben is gondolkoztunk eh, a felügyelők számára kialakítandó közös keretre, hiszen nekik az Európai Unió minden területén ugyanolyan magas színvonalú munkát kell tudni, ugyanolyan formában elvégezni. Megpróbáltuk ezen kívül arányosabbá tenni a szabályokat átlátható kereteket biztosítani a mentességekre és a, a sürgősségi intézkedésekre, a, hogy ezek meghozatala ne legyen túl nehézkes. Fontosnak tartottuk a légügy során az, hogy azt is kövessük, hogy a, a globális szabályokat nyomon kövessük, tehát az ICAO-t és a nemzetközi szervezet alakulását is nyomon kell kövessük. Az Európai Unió az ICAO-n belül ezért a szakértői hálózat mechanizmusát dolgozta ki, amely a globális fórummal működik együtt. És egy információt tárat a, arra vonatkozóan, hogy milyen szabályozási különbségek vannak az Európai Unió és az ICAO között. A rugalmas és teljesítmény alapú rendszer égisze alatt megpróbáljuk, megpróbálunk világosabb elveket bevezetni a kockázatfelmérésre vonatkozóan, annak érdekében, hogy a szabályozás sokkal inkább teljesítmény alapú legyen. A jogszabály elsősorban arra összpontosít, ahol a legnagyobb kockázatot látjuk, vagy a leginkább látjuk a, a, az állami beavatkozás szükségességét, ez pedig a kereskedelmi légiforgalom, tehát gyakorlatilag a a légiforgalom nagy, közlekedés nagy része. A vállalatok számára számos lehetőséget próbálunk le, ö, megnyitni arra, hogy a követelményeknek egyebet eleget tudjanak tenni, például a konformitási nyilatkozatokat, ez nagyon sok más ágazatban is működik már. Egyszerűsítettük a definíciókat, működési kategóriákat, egyszerűsítettük a, a repülőgépek kategóriáit a leasing vállalatok számára ez egyre fontosabbá válik. Egyéb rugalmassági formákat is bevezettünk a bekapcsolódási lehetőség érdekében, például az állami katonai tevékenységekbe bekapcsolódhatnak a gyártók, bekapcsolhatnak a gyártók is, a vállalatok is dönthetnek tehát arról, hogy bekapcsolódjanak a, a rendszerbe bizonyos kis repülőgépekkel, amelyek jelenleg még mm, ki vannak zárva ebből. De ha ez a tanúsítványok van, akkor mindez lehetővé válik. Az ICAO biztonságkezelési kereteit is átvettük, formalizáltuk az Európai Légiforgalombiztonsági Tervet, amely az intézkedésünk egyik fontos eleme, és megpróbáltunk egy olyan struktúrát is jóvá, vagy olyan szövegstruktúrát jóvá hagyni, ami sokkal inkább standardizált terminológiával dolgozik. Van azonban több kérdés is, ami az idő során jelentős mértékben átalakult, vagy úgy vettük észre, hogy a korábbi, illetve a meglévő jogszabályban nem kellőképpen került rendezésre. Éppen ezért erősítettük azt, hogy a jövőben hogyan tudunk majd a különböző kölcsönös függőségekről rendelkezni. Egyrészt tehát a repülőgépeknek a biztonsága, másrészt pedig a légiforgalmi jogszabályok egyéb technikai jellegű rendelkezései, mint biztonságkörnyezet. A kiberbiztonságot is egyértelműen a jogalap részévé tettük, az EASA-nak erre vonatkozóan vannak szabályai, és a a REACH vegyipari jogszabályokkal való jobb közös köz, együttműködést is kívánjuk javítani, kialakítani. A földi um, utaskezelő és csomagkezelő szolgáltatások javítását is beterveztük, a biztonsági normákat e terület számára is arányosabbá kívánjuk tenni, megfelelő biztonsági, biztonságfelügyeleti keretekkel. A környezeti követelmények, a légiforgalmi termékek környezetvédelmi követelményei között a zaj és kibocsátásra vonatkozó tanúsítványok már léteznek, de most a jóváhagyási folyamatban több, a repülőgép jóváhagyási folyamatban már több további alapvetően fontos környezeti tanúsítványt is felvettünk. A korábbi jogszabályokban volt egy hiátus, amit természetesen tíz évvel ezelőtt még nem láthattunk. Ez a pilota nélküli járművek megjelenése, légijárművek megjelenése, és éppen ezért az ezekre vonatkozó eljárásokkal, követelményekkel ezek biztonsági és közlekedési feltételeivel kapcsolatban egy külön mellékletben azt javasoljuk, hogy a jogszabály korábbi rendelkezését, amely a 150 kg alatti pilota nélküli járműveket ne ö, vegyék be a jogszabály hatája alá. Nos, ezt ki, elkívánjuk törölni, és közös szabályokat kívánunk minden ilyen pilota nélküli járműre hozni. Pontosan azért, nyilvánvalóan persze mindezt a kockázati kockázatokkal, lehetséges kockázatokkal arányosan. a nagy magasságokban a személyszállítógépekkel azonos magasságban repülő pilóta nélküli járművekre nyilvánvalóan más szabályok vonatkoznak majd, mint a kisebb mértékűekre és alacsonyabban repülőkre. Ezen kívül jobb irányítás. Próbáltuk az EAZ irányításának különböző szempontjait is javítani, önök is tudják, hogy ezt az ügynökséget egy olyan jogalapra építve hoztuk létre, amelynek különböző elemei megváltoztak. A parlament tanács és a bizottság közös nyilatkozata arra vonatkozóan például, hogy a decentralizált ügynökségeket hogyan kell kialakítani, hogy azok hogyan működjenek. Ez, emiatt bevezettük a végrehajtó bizottsági mechanizmust a napi irányítás értelmében, a bevételek új formáit engedélyezzük például a fejlesztési támogatásokból való adományok költségvetése, amelyekkel az EASA adott esetben az afrikai és a világ egyéb területén való biztonságfejlesztést tudja támogatni, és javasoljuk azt is, hogy a bizonyos útvonaldíjak kivetésének lehetőségét fontolják meg az ATM jogszabály és az ATM felügyeleti munkálatok miatt. A tagállamok remélhetősen támog, remélhetőleg támogatják majd ezeket a, a javaslatokat, hogy például az útvonaldíjak is valóságá válhassanak. Több indikátort is bevezetünk, illetve alakítunk ki az EASA számára, amivel meghatározok az EASA munkaterhét, hatékonyságát, hiszen ezzel kívánjuk a rugalmasságot, az alkalmazotti létszám rugalmasságát is biztosítani. A, régóta szeretné az ágazat, hogy a piaci igényeknek megfelelően alakíthassák a, a munkatársak létszámát. Úgy gondolom, hogy ez az éves költségvetési eljárás keretében belül megoldható nagyobb rugalmassággal. Ezen kívül javasoltuk azt is, hogy az EASA különböző szakértői területen lehetőséget kapjon, hogy a bizottságot segítse biztonságkörnyezet, kutatás, képzés, vagy az egységesség volt végrehajtása terén. Végül pedig az utolsó ábrám a drónokról, illetve a pilota nélküli járművekről szól. Mint mondtam, a múlt és a jövő közti különbség látszik az új alkalmazásokkal, mindazzal együtt, amelyet, amely lehetővé válik akkor, hogyha a pilota nélküli járművek, a drónok a légtérben szabadabban repülhetnek. Mint mondtam, tehát a javaslatunk az az, hogy az összes drónt a, a jogszabály hatála alá tegyük közös szabályokkal, olyan szabályokkal, amely a kockázattal arányos formában kerülnek meghatározásra, és azt is figyelembe kell venni, hogy mire használják a drónt. Mert ugye tudjuk, hogy más, hogyha Svédország északi részén használjunk egy drónt, vagy Brüsszel központjában, az nyilván különböző kockázatokat is jelent, és más célt is szolgál. Tehát az EASA és a nemzeti hatóságok között együttműködésre van szükség, különböző eljárások miatt a drónok használata igen elterjedt, a használó egy nagy közösség, akiknek azonban figyelembe kell venni, hogy a tagállamokban rengetegen nem szokták még meg a drónok használatát, éppen ezért nagyon fontos, hogy megfelelő felügyelettel lehessen a drónok használatát egyszerűen technikai eszközökkel például csak azokra a területekre korlátozni, ahol a drónok repülhetnek, és a drónrepülésre alkalmazott területekről kizárni őket. Köszönöm szépen, elnök úr, ezzel be is fejeztem. A kérdéseik, ha lesznek, szívesen válaszolok. Aha, Emma van Öszkölt, azt volt Thank you, Chair. Marinescu képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen ezt a prezentációt. Világos, hogy ez a szabályozás nagyon fontos. Régóta várunk már erre. Sajnos a tanácsban sokáig blokkolták ezt a témát. Nagyon fontos azonban a számunkra ez a szabályozás, fontosnak tartjuk azt, hogy kiegyensúlyozott legyen, és az ipari szereplőknek is nagyon fontos a szabályozás megszületése. Az első kérdésem az, hogy a bizottság miért utasította el a European Aviation Agency, tehát EAA elnevezést, ami a, ami a pilóta nélküli repülőgépeket illeti, ez számomra az egyik legfontosabb téma. Ugyanis már most ezek képviselik a legnagyobb kívást a jövőnk szempontjából, hiszen bármit, illetve mindent meg lehet tenni ezekkel a készülékekkel vagy a fülőgépekkel, és olyan technológiáról van szó, amely felett elveszítettük az irányítást. Mindenütt megtalálhatók már a drónok, és várhatóan sok probléma kötődik majd hozzájuk. Az EASA tehát itt azt hiszem nagyon komoly feladatokkal szembesül. Szigorúbb szabályokra van szükség szerintem, és világosabb rendelkezésekre a szabályozáson belül. Delegált jogi aktusok, tehát felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kívánjuk megoldani ezt a feladatot, de úgy gondolom, a legfontosabb kérdésekre magában a rendeletben is ki kell térni. Vannak gondok a jogalkotáshoz kapcsolódóan is. Felmerült például annak a tilalma, hogy bizonyos területeken repüljenek ezekkel a drónokkal, de azt hiszem, tisztázni kell még a részleteket. Ami a díjakat illeti, illetve a büntetéseket, két szám szerepel a szövegben. Szeretném megtudni, hogy a bizottság hogyan jutott ezen számokra. Hogyha például egy 50 milliárdos cégről beszélünk, például az Airbusról, A forgalom 2,5% azaz 2,5%-a, hát azt hiszem, ez érdekes helyzetet teremtene. Még akkor is, hogyha nagyon nagy hibákat követtek el. Ami a biztonságot illeti, milyen kihatása lesz az EASA bevonása a biztonságra, főként ami a kiberbiztonságot illeti? Mi itt a szándék? és azt hiszem a nemzetközi együttműködés is nagyon fontos. De mindenképpen kölcsönösségre lesz szükség, főként amikor az EASA és az FA közötti együttműködésről van szó. Főként ami a specifikációkat illeti, ez nagyon fontos kérdés az ipari szereplők számára, csökkenthetők ezáltal a költségek, és azt hiszem a bürokratikus terhek is. Ennyit szerettem volna a jelen pillanatban elmondani. Köszönjük szépen! Gabriele Prolson a következő. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen a bizottságnak ezt a mai prezentációt. Nagyon örülök annak, hogy egy ilyen korai időpontban beszélhetünk már erről nagyon fontos dossziéről, amelyel a légi közlekedés jövőjét alapozzuk meg, és ehhez kapcsolódik persze több ezer európai munkahely felmaradása is. Tudjuk, hogy az ELSA a megalapítása óta a biztonság területén nagyon jó munkát végzett. Sokan azonban kétségbe vonják, hogy a security területén, a safety területtel szemben szintén az elszára kellene a feladatokat bízni, hiszen ez utóbbi terület hatalmas, sőt egyre nő. Egy konszenzusra van tehát szükség, olyan konszenzusra, amelyet mindenki támogatni tud. Én azonban úgy látom, hogy a bizottság és az ELSA sem tud megállapodni egymással, de azt is látom, hogy sok tagállam és repülőtér sem ért egyet abban, hogy az ELSA hatásköreit mennyire kellene kibővíteni. Például a konfliktusos területek feletti légiforgalom kérdése merül itt fel. Az ELSA feladatköreinek bővítését csak a tagállamok hírszerző apparátusaiból származó információkhoz való hozzáférése révén lehetne megvalósítani, de nem látom ennek a lehetőségét jelen pillanatban. Azt hiszem mindannyian egyetérthetünk abban, hogy a repülésbiztonság egy olyan terület, ahol együttműködésre van szükség, csak így oldhatók meg ezek a feladatok, de nem szabad megengedni mindeközben azt, hogy a jól működő struktúrákat megkettőzzük. A szövegben állnak olyan megfogalmazások, mint hogy együttműködés, intézkedések, miközben ezek a fogalmak nem világosak, nem tudjuk, hogy a jövőbeni hatáskörök hogyan alakulnak például. Tudni kellene, hogy az Európai Bizottság hogyan gondolkodik mindenről. A security, tehát a biztonság területe mellett különböző egyéb feladatok is szerepelnek itt, amelyek a környezetvédelmi standardokkal és a tanúsítványokkal függnek össze. Remélem, hogy a parlamenten belüli egyeztetése során szociális standardok kérdése is előtérbe kerül. A közös standardok elképzelésem szerint igenis az elsa hatásköréi hatáskörei közé tartozhatnak. Felmerül, hogy az ELSA-nak milyen kapacitásokra lesz majd szüksége tekintettel a kibővült hatáskörökre. Szeretném hangsúlyozni egy tekintettel a légiforgalomban tapasztalható gyors változásokra. Az ELSZ esetében a költségvetést nem szabad megkurtítani, hiszen ezáltal rengeteg érintettet károsítanánk meg, ezért a költségvetési rugalmaságra vonatkozó szabályokra mindenképpen szükség van. ha csak nem akarunk saját magunknak ártani a túlzott takarékoskodás révén. A kérdés az, hogy ez a jelenlegi modell elégséges lesz-e, és az ELSZ-e képes lesz-e a ráháruló feladatok elvégzésére. A kérdés az, hogy vannak-e alternatív finanszírozási lehetőségek. Végül, ami az ELSZ nemzetközi szerepét illeti, szerintem logikus lenne, hogy az Európai Unió nak legyen egy olyan szerve, amely a nemzetközi szintéren is megállja a helyét a légiközlekedés területén. Sokat értünk el a légiközlekedés kapcsán, és szerintem ezt büszkén vállalhatjuk és képviselhetjük a globális szintéren is. Úgy gondolom, hogy a biztonsági és környezetvédelmi standardjainkat exportálnunk kellene, segítve ezzel más régiókat abban, hogy biztonságosabbá tegyék a repülést. Az elszállt itt is támogatnunk kell a megfelelő erőforrásokkal, de itt nem csak pénzről van szó, mindenek előtt politikai támogatásra van szükség. Ide tartozik az is, hogy az elsz át segítsük abban, hogy a nemzetközi fórumokon megfelelő státuszt szerezzen. Érdekel, hogy a bizottság mit gondol arról, mennyi emberi erőforrásra lesz szüksége az elszának, hogy eleget tudjon tenni ennek a szerepnek. Köszönöm. Köszönjük szépen. Péter Fandálen következik. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök úr. A frakcióban árnyék előadóként majd nyilván jó, alaposan meg kell nézni ezt a javaslatot, de úgy gondolom, hogy egyetérthetünk a, jel, a jelentéstevővel. Nagyon fontos a drónoknak a helyzete. Különösen az, hogy a drónok milyen veszélyt jelenthetnek a légiközlekedés számára. Franciaországban a majdnem összeütközést okoztak a drónok, például két repülőgép majdnem összeütközött a drónok miatt. A klasszikus kérdésem van a bizottság felé, az EASA és a Nemzeti Légiforgalom Felügyeleti intézetek, ügynökségek közötti kapcsolat. Az EASA és a felügyeletek közötti kapcsolat egyre gyengült, annak ellenére, hogy a felügyelőknek a minősége, saját tapasztalatból mondom, még igencsak jó. Milyen megállapodás született az EASA és a nemzeti felügyeletek között a hatáskörökre vonatkozóan. Köszönöm, elnök úr, ennyi. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Elhangzott, hogy a drónok kérdése rendkívül fontos kérdés. A javaslat is foglalkozik vele, és a tulajdonképpeni kérdésem a bizottság irányába ezzel kapcsolatos. Van némi bizonytalanság a 9-es melléketben a, a pilóta nélküli légijárművek kiszolgálására vonatkozó személyhelyzettel kapcsolatban úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egységes képzést kapjanak azok, akik a drónokat kiszolgálják. Egyébként a jövőben nem tudjuk az Európa, a munkaerőpiacot ezen a területen európai szintre emelni, tehát úgy gondolom, hogy tehát kérdezem, hogy milyen képzést próbálnak tervezni a drónok kiszolgáló személyzete számára milyen lehetőségek vannak el területen. A másik pedig a konfliktusos területek felett való átrepülés. Ez a Hollandia számára is, de más európai tagállamok számára is nagyon jó az MA17-es eh, eh, esete kapcsán is. Pecik, ki az EASE egyik vezetője az EASA erősítését szeretné a területen, és kötelezni az európai tagállamokat arra, hogy informált az európai légitársaságokkal kapcsolatban ajánlásokat, intézkedéseket fogalmazzanak meg a konfliktusos területek fölötti átrepüléssel kapcsolatban. Miért nincs erre vonatkozóan semmi a bizottsági javaslatban? Megfontolóra vették-e azt, hogy ez a security, tehát a biztonság értelmében igenis fontos elem lenne. Szeretném, hogyha erre válaszolnak. Köszönöm szépen. Köszönjük. Melye Kilönen következik. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset komissiolle esittelystä. Köszönöm szépen szeretném megköszönni ezt a bevezetőt. Én abból indulok ki, hogy a legfontosabb mindig az, hogy a biztonságot tartsuk, tekintsük prioritásnak, és hogyha ez a kitétel teljesül, tehát biztonságosan működnek a dolgok, akkor azt hiszem, hogy elég sok mindent el lehet érni. Európában elég sok példánk van az innovatív megoldásokra. Ez nagyon fontos. Nem tudom, hogy a bizottság számára mi a legfontosabb. Amikor új, az új termékeket, vagy az új innovációkat tekinti a bizottság, akkor nem tudom, hogy ezeknek a felügyelete, az ellenőrzése megfelelően. Nem tudom, hogy megfelelően közelről követik-e nyomon ezeket a fejleményeket a bizottságban. Az EASZ-ra vonatkozóan van egyfajta időbeli nyomás, amely hatással van rájuk, és azt gondolom, hogy ez befolyásolja a munkájukat, például a standardizációt, és szerintem, hogy a nemzetközi kapcsolatrendszerükre is negatív hatással lehet az Egyesült Államokkal, vagy akár Kanadában. Nem tudom, hogy az ELF jövőjét hogyan látja a bizottság, hiszen a világ folytonosan változik és a mi politikai döntéshozatalunk rendkívül lassú. Hogyan lehetne ezt felgyorsítani, hogy az ELSZA végre megfeleljen a feltételeknek és a változó, világ, változó világnak? Köszönöm. Karim Deri asszony következik. Köszönöm, elnök úr. A bizottság tájékoztatott minket, és arról azt említette, hogy 2020-ig 50%-kal nőni fog a légi közlekedés mennyisége. A kérdés az, hogy vajon erre föl vagyunk-e készülve. Tehát például szabályozási szempontból ez megvalósítható-e, kezelhető-e, illetve biztonsági szempontból ez mennyire jelent problémát, és mi a helyzet a klímaváltozással kapcsolatban megtett ígéretünkre, hogy ez összeegyeztethető, én azt gondolom, hogy nyilván nem. A kibocsátások, világszintű kibocsátások 3%-áról van szó, ez egy olyan ország kibocsátása teljes egészében, mint mondjuk Németország. Láthatok az organigramot is, és azt mondta, hogy a környezetvédelmi fejezetet, vagy dossziét, meg fogják majd valósítani, de hogy ez konkrétan mit jelent, arról semmit nem mondott. Lesz itt igazi koordináció? Ez megjelenik majd az organigramban? Például az eurokontrollal fognak majd együttműködni, vagy koordinálni? Van még egy második kérdésem, ez is környezetvédelmi témájú. Kérdezném, hogy már elkezdtek-e foglalkozni a különböző normákkal, a különböző alternatív üzemanyagokkal, az innovációval. Hol tartanak ebben a folyamatban? Például a kerozin felhasználás, vagy a kerozin adó témájában. Elképzelhető, hogy új tarifa forgatókönyvet dolgozzanak ki? Már tartanak itt? Van még egy nagyon fontos kérdés. Szerintem az EASA-tól azt kell kérni, hogy a tagállamok jobban felügyeljék a pilóták szellemi és egészségügyi vagy pszichés állapotát, gondolok a German Wings, German Wings tragédiára. Azóta gyakorlatilag semmit nem hallunk erről. Tehát nem csak a szociális kérdésekre kell odafigyelni, hanem például a levegő minőségére is a pilóta fülkében. Egyébként ez benne volt az egyik jelentésben. Ez lenne az e az egyik feladata. Még egy utolsó kérdés. Kérdezném, hogy az ELZE-n belül az összeférhetetlenség kérdését hogyan kívánják kezelni. Danke sehr, jetzt Ihnen Sayala Sender. Köszönöm szépen, Ayala Sender. Sí, eh, gracias, presidente. Sí, en primer lugar... Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a bemutatóért. Nagy öröm volt ez számunkra. Örülünk annak, hogy az ügynökség egy képviselője ellátogatott ide. Az egyik kérdésem az lenne, hogy szociális kérdések, amiben ugye beletartozik valamilyen szinten a biztonság is, tehát a szociális kérdésekkel mennyire fog foglalkozni az EASO? Nem csak a sajnálatos German Wings baleset miatt. Itt azt hiszem, hogy még több adatra lenne szükség, illetve a végleges jelentése is. Az emberi faktor továbbra is rendkívül fontos drónokról is beszélünk, azt gondoljuk, hogy azok, ugye nem, ott nincs pilóta, tehát nincs ott emberi szerepvállalás, de igenis van. A drónok esetében is beszélhetünk egy mögöttes emberi lényről, ami pedig a pilótákat és a legénységtagjait illeti, az a kérdésem, hogy hogy a nyomás kezeléssel kapcsolatban, vagy a gazdasági nyomással kapcsolatban mit kívánnak tenni. Ugye nagyon gyorsan követik egymást a különböző járatok, akár hosszú távolságokon is. Sajnos a helyzet folytonosan romlik. Kérdésem tehát, hogy az ügynökség mit tud tenni ezzel kapcsolatban, tehát hogyan tudja, miután ugye hatással van mindez a biztonságra, mit tud tenni az ügynökség? Említettem a légi felügyelők gárdáját, erre nagy szükség van, illetve a kiberbiztonság is rendkívül fontos. Nap mint nap hallunk arról híreket, hogy a különböző készülékek, berendezések egyre bonyolultabbak, úgyhogy a különösen fejlett elektronikus berendezésekre is gondolni kell. Európa különböző hálózatokon keresztül megpróbálja majd koordinálni a véleményeket. Ez hogyan fog kinézni? Az úgynevezett alternatív üzemanyagokra gondolok, amelyek elvileg számazhatnak a körforgásos gazdaságból, körforgásos gazdaságból, vagy bioüzemanyagok, illetve azon gépekre is, repülőgépekre is gondolok, amelyek elérték életciklusuk végét, és szét kell őket szerelni, ez hogy fog történni, mit fog tenni az ügynökség ezzel kapcsolatban. Még egy kérdés, az ügynökség székhelyével kapcsolatban sikerült-e már megegyezni a német kormányjal, elég komoly, elég aggasztó ügy volt ez, már nagyon régóta húzódik, jó lenne, hogyha a kölni helyzetet lehetne tisztázni. Köszönöm. Danke sehr. Der nächste ist Wim van der Kamp. Köszönjük szépen, Wim van der Kamp. Danke sehr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is úgy gondolom, hogy az EASA-val és az új EASA rendelettel, ahogy mi ezt hollandol hívjuk, egy zöld gyémántot sikerült megtalálnunk, legalábbis az európai légiközlekedés politika terén. Nem egyeztettem az előadóval, de mégiscsak a költségvetésről is van itt szó, az ehhez a költségvetéséről. Ez az ügynökség most rengeteg új feladatot kapna, és eh, kollégámhoz hasonlóan én is nagy izgalommal figyeltem az előadásában a governance, az irányítás, a bevételek, a díjak kapcsán elmondottakat. Szeretném hallani a tanástól és az előadótól, tehát, hogy mi a helyzet a költségvetéssel. Azért, mert hogyha csökkentik az a költségvetését az FA költségvetése miatt, akkor igazából az amerikaiaknak van egy góliátja, mi pedig ott vagyunk a Dávid Persze Dávid okosabb vagy ravaszabb volt a Góliátnál, de azért azt látjuk. Ja, meg nyer, persze, nyer is a végén, igen, igaza van. De mégis a, az EASA kutatási költségvetése korlátozott. És most, hogy új feladata is lesznek, tulajdonképpen azt szeretném látni, hogy hogyan viszonyulnak az új feladatok a költségvetéshez. Danke sehr. Jetzt Lucy Anderson. Köszönöm szépen, Lucy Anders. Um, Köszönöm szépen, elnök úr, csak néhány dolgot szeretnék elmondani először is. A hatástanulmányt olvasva és megnézve a jogszabály tervezet végső formáját, attól tartok, hogy a bizottság nem figyelt eléggé oda a különböző légitársaságoknál dolgozó dolgozók jogaira. Ők amiatt aggódnak, hogy csökkennek a képzési szintre vonatkozó előírások, van megfogalmazott elvárások, ez aggasztja őket. Ez mindenképpen egy olyan terület, ahol a biztonság egy kritikus tényező. A bizottság újra fogalmazta a célkitűzéseket, növelve a környezetvédelmi célok súlyát, de itt a biztonság véleményünk szerint mindenképpen előtérbe kell, hogy kerüljön, és ott kell, hogy maradjon. Erről szeretnék többet hallani. Ami a munkavállalók munkakörülményeit illeti, illetve a megfelelő munkakörülmények biztosítását, a képzési lehetőségeket, és annak biztosítását, hogy a munkavállalók állampolgárokkal való bánásmód ne gyakorolja negatív hatást a biztonságra. Ezekkel kapcsolatosan úgy gondoljuk, hogy a tervezet még nem kielégítő. Köszönöm. Köszönjük, Gezine Meissner következik. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen csak egy rövid kérdést szeretnék megfogalmazni a bizottság irányába. Én is a biztonságról szeretnék beszélni. Ahhoz csatlakoznék, amit Van Miltenburg kolléga mondott, a jelentéstevőnk. Ő is sokat beszélt már a drónokról, én azonban egy másik témára térnék ki. Úgy az a helyzet, hogy a nagy repülőgépek e- esetében használnak olyan rendszerek, amelyek lehetővé teszik a kölcsönös felismerést és a távolság meghatározását egymás között. A pilóta fülkékben találhatók olyan műszerek, amelyek ezt elvégzik, ezeket a méréseket így a földi kontroll gyakorlatilag nem is szükséges. Viszont a kisebb gépek esetében nincsenek ilyen rendszerek beépítve, hanem gyakorlatilag különböző frekvenciákon küldik egymásnak az adatokat. Volt nem régiben egy baleset, ahol esetleg ez lehetett a baleset oka. A szabályozásban nem, ta- nem találtam utalást erre a kérdéskörre. Szerintem mindenképpen biztosítani kell, az, hogy az innovációt lehetővé tegyük az egymást felismerő rendszerek működtetésében, másrésztről azonban fontos az is, hogy legyen egy frekvencia, ahol az információk átküldhetők egymás, egymásnak, hiszen ez elengedhetetlen a biztonság szempontjából. Jens Nielsen következik. Köszönöm szépen. Lényegében két kérdésem lett volna, de az egyik kérdést már említették a kollégek, így egy maradt. Az egyik kérdésem a munkavállalók alkalmazására, felvételére vonatkozott volna. A második kérdésem az EASA mandátumára vonatkozik, a mandátum megerősítésére. Az európai polgárok egyre több kérdéssel foglalkoznak, az euroszkeptikusok is azt mondják, illetve az Európai Unió iránt szkeptikusok is azt mondják, hogy most létrejön egy nemzetek fölötti szerve, amely a légi biztonságot irányítja. Ez megköveteli azt is, hogy az esz nak egy nagyon erős mandátumot adjunk. Itt van Svédország és Észtország példája. Hogyha azt mondjuk, hogy Svédországban egy légitársaságot megbízzák valamivel, szerződést kötnek vele, és baleset történik. Akkor a svéd hatóságok azt mondják, jó, megnézzük a repülőgépet, megvizsgáljuk azt, kivizsgáljuk az ügyet, és adott esetben repülési tilalmat rendelünk el. Az a hatóság azonban, amely ezt megállapítja, nem foganatosíthatja ezt a döntést, hiszen adott esetben a repülőgép Észtországból származik. Tehát előfordulhat, hogy két hatóság, két tagállam hatóságai nem értenek egyet egymással, ilyenkor van szükség egy nemzetek fölé rendelt hatóságra, és itt látom az EASA szerepének fontosságát, ehhez azonban megfelelő erőségű mandátum is kell. Ilyen esetekben tehát az ELSZA beavatkozhat át. Köszönjük, Jackie Foster. Köszönöm szépen, elnök úr, sajnálom, hogy elkéstem árnyékjelentés tevő vagyok. Sajnálom, hogy elkéstem. Hat órámba tellett, hogy ideérjek, és belefutottam a gazdák tiltakozásába is itt Brüsszelben. Sajnálom, hogy lemaradtam a prezentációról, de azon kevesek közé tartozom, akik még mindig itt vannak, és akik részt vettek az eredeti elszáz szabályozás létrehozásában. Azt hiszem elmondhatjuk, hogy az ELSA-hoz tartozó feladatkörök hatalmas méretet öltöttek. Itt az ideje annak, hogy foglalkozzunk ezzel. Én derülátó vagyok, szerintem az ELSA nagyon jó munkát végzett, noha nem volt ez mindig egyszerű. Annak örülnék, hogyha a költségvetésben biztosabb keretek között tudnánk mozogni. A bevételek 75%-át az ipari szereplők adják, az Európai Unió pedig a 25%-át körülbelül. Nagyon fontos, hogy az ágazati szereplők fontos szerephez jussanak annak meghatározásában is, hogy hogyan lehet az ügynökséget hatékonyan működtetni. Ami a drónokat illeti, jelentéstevőként nagyon érdekel az, hogy az ELSA hogyan kezeli majd ezt a feladatkört, ami pedig a nemzetközi megközelítést illeti, szintén nyomon fogom követni, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Ami a környezetvédelmet illeti, illetve a foglalkoztatási kérdésköröket tudjuk, hogy az ügynökségnek mi a jelenlegi illetékessége de azt hiszem a repülési időre vonatkozó határok, határértékek, ezek mind nagyon szigorú szabályoknak vannak alávetve, és hogyha a légitársaságok között bármiféle összetűzés alakulnak ki, akkor azt hiszem itt a szakszervezeteknek és a nemzeti eh, repülésügyi hatóságoknak van nagy szerepük. Én személy szerint nem futottam bele különösebb eh, panaszokban ezen a téren. Egy dolgot szeretnék felvetni, ez az ICAO-ra vonatkozik. A szövegben azt olvastam a nemzetközi versenyre és az európai szabályokra vonatkozólag, ha például a zajról beszélünk. Meg kell felelni az ICAO szabályoknak, úgyhogy nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ne alakítsunk ki olyan európai szabályokat, amelyek aztán az ICAO szabályzat valami függelékének adott esetben nem felelnek meg. Az ICAO-nak nagyon nagy szerepe van, és szeretném, hogyha ez tükröződne is a szövegben. Ennyit szerettem volna a magunk részéről elmondani. Biztos vagyok benne, hogy ezen kérdések közül még egyik-másik felmerül részletesebben is később. Köszönöm a bizottságnak, és elnézést még egy utolsó dolog, ami a biztonságot illeti. Szeptember 11-e óta, 2001. szeptember 11-e óta nagyot változott a világ, úgyhogy úgy gondolom, hogy az ELSZA és a bizottság meg tud állapodni egymással abban, hogy hogyan lehet a biztonsági kérdéseket a jövőben megfelelően kezelni. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük, Izmail Ertuk következik. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Sok mindent említettek már a kedves kollégák, talán a magam részéről én is megszólítanám az Európai Bizottságot, mégpedig egy általánosabb jellegű stratégiai kérdéssel fordulnék a bizottsághoz. A drónok és a hatáskörök kibővítése. Ezek mind fontos kérdések, ez kétségkívül így van, de ha európai légiforgalmi stratégiáról beszélünk, akkor nem lenne észszerű, hogyha az Európai Bizottság kicsit nagyra törőbb, ambiciózusabb célokat fogalmazott volna meg. Például a különböző nemzeti adózási szabályokkal kapcsolatosan vagy az Európai Unión belül is nagyon különbözőek a munkaidők. Azt láthatjuk, hogy harmadik országokhoz képest Európa jóval restriktívebb, szigorúbb szabályozást alkalmaz. Szociáldemokrataként azonban annak örültem volna, hogyha ezt a témát európai perspektívából közelítettük volna meg. Még egy dolgot hiányolok ebből a csomagból, Nekünk Európában nincs légiforgalmi infrastruktúra politikánk, ez elsősorban regionális vagy nemzeti szinten zajlik, de nem európai szinten. Nem tudjuk például azt, hogy az elkövetkezendő tíz év során az infrastruktúra milyen irányba fejlődik majd, vagy milyen irányba fejlődjön. Ez lenne az első kérdésem. Az Európai Bizottság miért vonakodott attól, hogy ezeket a kényes kérdéseket is kezeljen? Nyilván itt a nemzeti kompetenciákat is érinteni kellett volna, és ha már nemzeti kompetenciáknál tartunk, akkor engedjenek meg egy második kérdést is. Ha már az ELSA hatásköreinek kibővítéséről beszéltünk, érdekelne, hogy a bizottság mit gondol arról, hogy az ELSA-nak további kompetenciákat adjunk a környezetvédelem és a biztonság kapcsán. Ezek regionális nemzeti szinten zajlanak jelenleg. Érdekelne, hogy a bizottság el tudná képzelni azt, hogy ilyen irányba is bővítse az ÁZA hatásköreit. Köszönöm. Köszönöm. Talán a nemzeti kompetenciák kapcsán egy megjegyzést tennék. Németországban örülnénk, hogyha a légi forgalomra vonatkozólag lenne nemzeti kompetencia, de itt a 16 tartomány dönt külön-külön, például a repterek építéséről. Amíg a nemzetállami szint nem működik, addig azt hiszem még az európai projekt sem valósulhat meg. Először nemzeti kompetenciára lenne szükség, a vasút és a közúti közlekedés területén ez adott, de a légi forgalomban nem. Sőt, a hajózásban sem. Tehát sok esetben a tartományon túl még aztán egyéb szövetségi szintű minisztériumok is részt vesznek a döntéshozatalban, nagyon bonyolult a helyzet. Rengeteg kérdés hangzott el, természetesen nagyon örültünk a prezentációnak, most itt a lehetőség, hogy megválaszolja a kérdéseket, parancsoljon. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban nagyon sok kérdést intéztek hozzám, nagyon sok téma merült fel, és ez is mutatja azt, hogy mennyire érdeklődnek a képviselők a javaslat iránt, és ez mindenképpen ígéretes a jövőbeni a jövőbeni párbeszédre vonatkozóan. Ezt egyébként nagyon várjuk. Marinescu úrnak először is szeretnék gratulálni, hiszen ő a jelentéstevő ebben a témában. Várjuk az együttes munkát. Marinescu úr utalt az elzára, az elza nevére, Szerintem azért lenne jó, hogy ezt megtartanák, mert ez elvileg márkanévvé vált, ezt jól ismerik a világban mindenhol, hogyha az embernek van egy bevált márkanév, akkor azt nem változtatja meg. Úgyhogy ezért nem gondoljuk, hogy ezt megváltoztatjuk. A drónokra utalt, mások is utaltak erre, úgyhogy erre még később visszatérnék. Ami pedig a különböző bírságokat és büntetéseket illeti, a maximum összegekről létezik egy szabály, ezeket nem változtattuk meg, tehát a mostani rendeletben is ez benne foglaltatik. Ne felejtsük el, hogy ezek olyan intézkedések, amelyeket csak végső esetben használnánk, eddig még sosem használtuk ezeket. Több olyan intézkedésünk is van, aminek az a célja, hogy neki betartsa a szabályokat. Tehát vannak ennél kooperatívabb intézkedéseink, amelyeket reméljük, hogy betartanak. Nemzetközi együttműködés, erre is utalt Marinescu úr, illetve, hogy az Egyesült Államok és az ezzel között reciprocitásra van szükség. Itt van némi előrelépés, két héttel ezelőtt, két héttel ezelőtt volt egy kétoldalú igazgatói tanácsi ülés. Először született arról megegyezés, hogy bizonyos kisebb termékek esetében nem kell majd szabványosítani, vagy nem kell majd bizonyítvány a termékekről, tehát ez a szabványosítási munka, ez megszűnik majd, ezzel azt gondoljuk, hogy csökkenni fognak a költségek, és azt is elmondtuk az Egyesült Államoknak, hogy megpróbáljuk majd az átfedéseket csökkenteni. Természetesen a nagyobb légierműekre vonatkozóan fontos az, hogy megtörténjen ez az ellenőrzés, de kisebbeknél van lehetőség arra, hogy eltöltjük. Aztán a biztonsági kérdésekre is vonatkozó kérdést is kaptunk, fölmerült, hogy a bizottságnak mi a szerepe ebben pontosan a tagállami, illetve az elzártra háruló feladatok tekintetében. Nos, a javaslatunkban szövegjavaslatunkban részletesen kifejtjük, kifejtjük azt, hogy az EASA mit tehet a biztonságért, de természetesen a saját szakterületén belül kell maradnia. Például a repülőgépek tervezésében az EASA van az igazi szaktudás birtokában, tehát ami például a kiberbiztonságot illeti, itt az EASA-t mindenképpen Zelzának itt mindenképpen szerepet kell adni, avagy a hírszerzéshez való hozzáférés is rendkívül fontos. Nincs erre vonatkozó európai szervünk, úgyhogy együttműködésre van szükség. Nagy öröm, hogy együtt dolgozhatunk a tagállamokkal ezen a téren, és megpróbáljuk, megpróbálunk közös kockázatelemzéseket kidolgozni, amelyeket aztán konkrét intézkedésekre fordítunk le, biztonsági biztonsági jogalapok alapá, vagy tagállami jogalapá. Ami a konfliktusos övezeteket illeti, erre többen is utaltak, azt próbáljuk elérni, hogy megpróbáljuk, azt próbáljuk elérni, hogy mindenki, aki ezzel foglalkozik, mindenki a munkája kiegészítse a másikét, tehát megpróbáljuk optimalizálni a munkát a tagállamokkal, megvan a szaktudás, és ezt kell megfelelően kommunikálni. Tehát a kockázatról szóló információt meg kell osztani az összes légifuvarozóval, légiszállítóval. A biztonság kritikus információ, ezt mindenkinek, el, mindenki számára elérhetővé kell tenni, nem csak egy vagy két légitársaságnak kell ezt rendelkezésére bocsátani. Price asszony kérdésére válaszolnék most. Azért ez a költségvetésére vonatkozó kérdést tett fel. Nagyon fontos az, hogy megfelelő mennyiségű pénzügyi forrás legyen elérhető, rugalmasság is fontos. Az ipar is ezt kér egyébként számom. Én úgy vélem, hogy a javaslatban ez teljesül, nyilván önök fogja, fognak erről dönteni, hogy ez megfelelő de megpróbáltuk például a munkateher mutató számok esetében olyan javaslatot létrehozni, amely könnyebbé teszi az arról szóló döntést, hogy mi az ideális munkatárs száma. Tehát, hogy hány emberrel működik ideálisan a rendszer, nagyon fontos, hogy versenyképesek is tudjunk maradni arra is utaltak, hogy nagyon fontos az, hogy az EASA továbbra is aktív maradhasson a nemzetközi kapcsolatrendszerben, ehhez megfelelő finanszírozás kell, ehhez megfelelő jogi alap kell. Úgy véljük, hogy ebben a javaslatban ennek megvan az alapja, tehát az európai standardokat kell exportálni az EASA-nak, hogy segítsük a harmadik országokon, hogy javítsuk a biztonságot, semmi akadály annak, hogy az ELTA más országokban is jelen legyen, már jelen is van, például. Az ELTA sokat segít a szakértői munkában, Kínával kapcsolatban, hogy a jövőbeni repülő, repülési biztonsági a megállapodást tárgyalni tudjuk. Egyébként a tanácstól éppen egy héttel ezelőtt kaptunk erre vonatkozó mandátumot. Tehát a nemzetközi aktivitás már megvan, ezt kell tovább fejleszteni. Nemzetközi fórumok, főleg az ico ra gondolok, itt is el van az EASA, az EU, s delegáció soraiban foglal helyet, a legtöbb ico s fórumon jelen vagyunk, illetve szakértői csoportokban. Például a repülőgépek elektronikus felszereltségével vonatkozó munkacsoportban is. Fölmerült egy olyan kérdés is, hogy a felügyeletek esetében, légi felügyelet esetében kifelelős azért, hogy meglegyen a megfelelő szaktudás. Az ERZA azt a szerepet kapta, hogy a különböző tanúsítványoknál az ERZA legyen a felelős, tehát sok esetben az ERZA felelős, máskor nem. Például az operatív biztonsági szabályok mert a tagállami hatóságok a felelősek, Nos, ezzel kapcsolatban nekünk az lett volna a javaslatunk, hogy legyen egy egységes rendszerünk. Tehát, hogy együtt tudjanak működni a tagállamok, hogy ezen, specifik, ezen specifikus témában együtt tudjanak dolgozni. Egy másik képviselő a drón pilóták képzéséről tett fel egy kérdést. Nos, a javaslatunk ennyire nem részletes. Úgy véljük, hogy mindez a fellépés kockázati szintjétől függ. Tehát minden esetben el, kell, el lehet dönteni, hogy hol van szükség képzésre és hol nem. Nyomon tudjuk-e követni az innovációkat és különböző változásokat. Én úgy gondolom, hogy eh, sokkal több lehetőségünk van erre a mostani javaslatban, mint az eddigben, eddigiben, hiszen ez sokkal nyitottabb, ez sokkal rugalmasabb, és úgy gondoljuk, hogy ez megfelelő jogi alap lesz az elkövetkezendő 15 évre. Deli asszony, kibocsátás növekedésre vonatkozó kérdést tett fel. Ezzel nem csak ebben a rendeletben foglalkozunk, bár ezzel itt is foglalkozunk ezzel, egy intézkedés csomagról vagy kosárról van szó, tehát az kibocsátás növekedést sokféleképpen lehet csökkenteni, az egyik ennek a különböző technológiák, az új technológiák használata. Ezzel különböző konkrétusokkal foglalkoztunk. Az EASA feladata az, hogy, a külön, hogy ezeket a technikai megoldásokat meg tudjuk valósítani, de ott van a navigációs ott vannak a navigációs alternatívák, vagy a piaci alapú megoldások. A szeptemberi ICO nagygyűlésen, vagy közgyűlésen megpróbálunk egy globális piac alapú megközelítést elfogadni. Az ez az EASA esetében az összeférhetetlenségről szól az alapszabályzata, illetve az igazgató tanácsra vonatkozó szabályzat, ami a German Wings-es katasztrófát illeti az esemény kapcsán számos javaslatot tettünk, fölkészültünk már arra is, hogy ezeket végrehajtsuk, együttműködünk az elsz Nos, ebben a konkrét javaslatban az adat, akár orvosi adat cseréről fogalmazzuk meg egy passzust, ez nem egy egyszerű dolog, de mondom, az, a jogi alapot próbáltuk itt megteremteni. Ayala Szender asszony a székhelyre utalt, a rendeletben benne foglaltatik, hogy Köln a székhely, az Elza. úgy tűnik, hogy nagyon jó pozícióban van ahhoz, hogy Németországgal megállapodjon a székelyügyében. Aztán a pilóták képzésével, illetve az orvosi bizonyít, az orvosi bizonyítványok esetében, vagy a repülési időre vonatkozóan. Nos, bizonyítvég van mit tenni, és nem feltétlenül kapcsolódik, amit ezzel, kapcsolódik a, ezzel kapcsolatos tevékenységünk a balesethez. Elnök úr, látom, hogy rövidre kéne fognom. A biztonsági kérdésekről és a drónokról már volt szó. Nielsen képviselő kérdése, szükségünk van-e, szükség van az easa erőteljesebb mandátumra, szerintem ez megtörtént, nagyon integrált a piac, és az integráció is nagyon nagy szintű, ezért fontos az, hogy legyen kölcsönös felügyelet. Az egyik javaslatunk itt az, hogy az EASA a mostani feladatai mellett kaphasson újabb feladatokat, tehát hogyha egy tagállam úgy gondolja, hogy ebben és ebben a tevékenységi körben már nem szeretnék felügyelőket küldeni, akkor valaki más ezt átvállalhassa. Ez lenne tehát az elképzelés. Foster asszony kérdése. A drónokról szóló jelentésre utalt, hálásak vagyunk ezért a jelentésért, és azt hiszem egyetért abban, hogy az ő jelentésének javaslataival nagyban egybevág a mi javaslatunk. Még egy dolog, Ertug úr utalt arra, hogy többet kéne elvárnunk, például harmadik országokkal való együttműködésben vagy adózással kapcsolatban. Hát az a, a repülési stratégiában ez benne foglaltatik, de úgy vélem, hogy ennek a rendeletnek a hatájában nem feltétlenül tartozik ez bele. Az európai normákat a biztonság és egyéb témákban megpróbáljuk exportálni, tehát ezt úgy lehet megtenni legjobban, hogyha, hogyha megfelelően hatékonyak vagyunk az ICAO-ban, illetve kétoldalú repülési, repülési biztonsági megállapodások során lehet ezt megtenni. Az Egyesült Államokkal és, a Kanad- és Kanadával már aláírtunk ilyet, és most szeretnénk Japánnal és Kínával megállapodni, ahogy ezt elültetem. Köszönöm. Szóval- Köszönöm szépen. Elnök úr, elnézést. Kérhetnénk választ konkrétan arra, hogy a a kockázat és teljesítmény kérdésében nem veszik figyelembe a légitársaságok alkalmazatait, a stewárdokat, stewardesseket és a pilotákat, és eh, hogyan befolyásolja ez mindaz, hogy a leíró normáktól kezdenek eltérni? Nagyon rövid választ, ha lehetne. Well, I mean, I think it's important. Nos, a teljesítmény alapú szabályokat nyilvánvalóan nagyon támogatom, de ez egy új elem, és ez nem jelenti azt, hogy nem lennének már leíró szabályok. Vannak olyan területek, ahol igenis ilyen szabályok vannak, mint például a, a repülési időkorlátozások, és ennek megvan a jó oka, hogy ezt így is tartjuk. Amit bevezettünk a javaslatban, vagy amit javaslunk, az az, hogy nagyobb mértékben támaszkodjunk a teljesítmény alapú felhasználásra akkor, hogyha ez a legmegfelelőbb megoldás. Köszönöm szépen, ezzel le is zártuk ezt a napi rendi pontot. A következő az Európa földközi tengeri légiforgalmi megállapodás Izraellel és a Horvátország Európai Uniós csatlakozásának kapcsán. Megadom az előadónak a szót, hogy mutassa be egy röviden jelentését. Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de dois eh, relatórios de natureza idêntica, são situações são as mesmas. Köszönöm szépen, elnök úr. Két azonos jogszabály van előttünk, horvát ország csatlakozása az EU-ba, és ezzel kapcsolatban tulajdonképpen ajánlásaink vannak a tanácstól a közös légiforgalmi megállapodás EU-Grúzia, amely Horvátország EU-s csatlakozását figyelembe kell, hogy vegye. Ez az első eset, a másik pedig ugyanez, csak nem Grúziával kapcsolatban, hanem az Euromed légiforgalmi megállapodás az Európai Unió és Izrael között nincsen a megállapodásban semmiféle változtatás sem, a görög sem az izraeli megállapodással, tehát lényegi változás nincsen. Az egyetlen az az, hogy Horvátországot bevették a szerződés hatájába, hiszen megtörtént a csatlakozás. Köszönöm. Köszönöm én is. E, Andrea Déli a következő. Köszönöm szépen. Valóban e, Köszönöm szépen. Tulajdonképpen ezek tényleg technikai jellegű kérdések a, a megállapodások kiterjesztése Horvátországra, hisz ugye az EU-Izrael, EU-Görögország megállapodás vonatkozásában, úgyhogy arra gondoltam, hogy az időt nem is venném igénybe. Technikai jellegű dokumentumokról van szó, és azt hiszem, hogy a plenárison erre pozitívan kell majd reagáljunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jackie Foster. Köszönöm szépen, elnök úr, én is. Köszönöm az előadónak. Nyilvánvalóan nem túl bonyolult dologról van itt szó, a megállapodásokkal. A további megállapodásokhoz hasonlóan tovább kell lépnünk. Az ECR nevében tehát szeretnénk mi is minél hamarabb ezt befejezni. Köszönöm szépen. Józó Rados a következő. Köszönöm, elnök úr. Az ALDE nevében én is támogatom a megállapodást, amelyet Horvátország csatlakozás, a Horvát köztársaság csatlakozását követően kell megváltoztatni. Egyszerűsített eljátásban sokkal jobb és egyszerűbb gazdasági együttműködésünk lehet Izraellel is, különösen a turizmus terén. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Most pedig a módosítók határideje március 21-e, 12 óra, 2016. Kérem, vegyék ezt figyelembe. A következő napi rendi pont a az Európai Unió tagállamai másrészt Grúzia között az Európai Közös Légtére vonatkozó megállapodás figyelembevétele a horvát köztársaság csatlakozása miatt. Köszönöm szépen, megadom az előadónak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát már az előbb már mondtam ezt is, hiszen pontosan ugyanaz a tartalma, mint amit elmondtam az Euromed megállapodásról izrael kapcsolatban, ugyanazok a dolgok vonatkoznak itt is, Grúziára. Úgyhogy a horvát köztársaság EU csatlakozása miatt kiterjesztjük Horvátországra is a megállapodás hatáját. Köszönöm. Deli Andornak adom meg a szót. Köszönöm én is. Az RPP e nevében mi hamarabb be kell venni a horvát köztársaságot és a megállapodás hatája alá. Köszönöm. Jó. Jackie Foster. Megismétlem azt, amit eredetileg mondtam, támogatom az előadót, köszönjük. Józó Lados. Köszönöm. Horvátországnak nem volt együttműködési megállapodása a Grúziával, légiforgalmi kérdése, úgyhogy ez előrelépést jelent. Köszönöm, köszönöm. Én is, ez rövid volt és fájdalommentes. Ezzel tulajdonképpen ezt a jelentést is lezártuk. Módosítók határideje 2016. március 21. És most pedig az egyetlen lehetőség az az, hogy elutasítsuk a megállapodást, minden egyéb beadvány nem megengedett, ez világos. Köszönjük, ez volt a nyilvános ülés vége, és a nem nyilvános részét, részével folytatjuk a trilógus eredményeiről való beszámolás, úgyhogy kérem, hogy azok, akik ezt nem látogathatják, hagyják el a termet, minden képviselő természetesen maradhat.